Uh, Kezdjük a szavazást. For a point of order. Ügyrendi felszólalás, parancsoljon. Hey. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, 30 másodpercet kérek. Arra, arra kérem önt és önön keresztül Tajani urat, hogy személyesen és intézmény jelleggel is ítéljék el azon nyilatkozatokat, amelyeket Korvin Mikke úr tett a tegnapi napon. Nem engedhetjük meg, hogy ilyen szégyenletes nyilatkozatokat halljuk, halljunk az Európai Parlamentben, amely a nemek egyenlősége ellen irányul. Ezek Európai Uniós alapelvek, alapértékek ellen irányulnak bizonyos kijelentéseket nem lehet büntetlenül hagyni az Európai Parlamentben. Tajani úr, kérem, valamilyen szankciókat fogadjon el. Az Európai Szocialista frakció nevében elítélem ezt, és mindenképpen leteszem a voksomat a férfiak és nők egyenlősége mellett, és el, elutasítunk mindenféle diszkriminációt a nemek között. Ebből nem engedünk. A jogok egyenlőségéből és a nemek közötti egyenlőségből nem engedünk. Κύριε Πιτέλα, Köszönjük szépen Pitella úrnak. És természetesen továbbítani fogom az üzenetét Tajáni elnök úrnak. Korvé Mike úr is szót kért ügyrendi kérdésben. Tessék. Köszönöm szépen. Szeretném, hogy halasszuk el Marine Le Pen mentelmi jogáról szóló szavazásunkat a, szava- a választások utánra. Mert hogyha ezt most megszavazzuk, akkor további százezer szavazatot fog kapni, ugyanis áldozat a bürokrácia áldozatának állítja majd be magát, és ezzel meg is nyerheti a választásokat Franciaországban. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja nyer nyerni a választásokat, hogyha mi most megszavazzuk a mentelmi jog felfüggesztését, sőt, ezzel be is avatkoznánk a franciaországi választási folyamatba. Köszönöm. Korvin Mikke úr, azt feltételeztem, hogy Pitella úr megjegyzésére fog reagálni, de meglepett bennünket, ami pedig az ügyrendé felszólalását illeti, a 180-as cikk egyes bekezdésének értelmében, amely a mentelmi jog felfüggesztéséről szól, Név, név szerinti szavazás nincs, csak készfeltartással szavazunk. Wolf úr is szót kért. Köszönöm szépen. A vonatkozó 181-es és 49-es cikk értelmében szeretném Alex Adamescu esetét felvetni. Ő egy német állampolgár, aki Londonban él, és egy politikai jellegű európai elfogatási parancs tárgyává vált, amelyet Romániában adtak ki. Adamescu úr édesapját már hasonlóképpen ítélték el Romániában, ő börtönben halt meg, azt látjuk, hogy az európai elfogató parancsal az Európai Unió egyik tagállama visszaél azért, hogy politikai céljait valósítsa meg. Ezáltal szeretném, hogy ezt a legmagasabb szinten megtárgyalná az illetékes szakbizottság, illetve ha foglalkozna vele a ház elnöke és Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt szavazni kezdenénk, szeretném üdvözölni Habib Almalki urat, aki a marokkói királyság képviselőházának elnöke, a delegációjával együtt érkezett ide. Üdvözöljük őt és delegációját, akik itt a galérián foglalnak helyet, üdvözöljük őket. Munkalátogatáson vannak tegnap óta tartózkodnak itt az Európai Parlamentben. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt üdvözölhetjük őket. Az első jelentés, amelyről szavazunk, a Ferrara jelentés, Marine Le Pen, Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Korvin Mikke úr az imént azt javasolta, hogy halasszuk el ezt a szavazást.